Ha nincs több felszólás igény, akkor abban a szövegben szereplő intézményeknek az jegyzőkönyvet továbbítom, és ezzel a plenáris ülést berekeztem.